Good morning, dear colleagues. Kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy itt vannak. És részt vesznek az Emberi Jogi alapbizottság munkájában. Egy saját kezdeményezésű jelentéssel fogunk foglalkozni, vállalati felelősség harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. Ez a saját kezdeményezésű jelentés ez az téma iránt való érdeklődésünk utolsó manifestáció 257, 257 módosító javaslatot nyújtottak be. Ehhez a jelentéstevő Koreau úr 37 kompromisszumos javaslatot nyújtott be. Az árnyék jelentéstevő külése tegnap volt, ez utolsó. Én tudom, hogy még további egyeztetésekre van szükség ahhoz, hogy a szövegben sikerüljön megegyezni. Köszönöm szépen Koreau a munkáját a kompromisszumos javaslatok kidolgozásában, és nagyon inkluzív volt a megközelítése, és az eh, albizottság álláspontját eh, kidolgozta, és július 11-én lesz a eh, szavazás. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy Koreó úrnak megadjam a szót, maximum 7 perc. Kevesebb idő is elég lesz nekem, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek az együttműködésért a kompromisszumok kidolgozásában. Ez nem volt egyszerre. 257 módosító javaslatot kaptunk a frakciók részéről, és néhány kritikus módosítást leszámítva, mindegyiknek a célja az volt, hogy a szöveget javítsa, Köszönöm mindenkinek a részvételt és a hozzájárulást. Természetesen vannak különbözőségek, egyes esetekben ezek relevánsak. A egyes témákkal kapcsolatban, ami azonban az árnyék jelentéstövők kooperatív megközelítését illeti sikerült kompromisszumokra jutni. Az első eh, árnyék jelentéstevői ülésen meghatározott iránymutatások eh, mentén. Köszönöm szépen az e- együttműködést, a, az áldozatoknak nyújtott jogsegély és segítségnyújtás eh, tekintetében több mint 20 javaslatot dolgoztunk ki az árnyékjelentéstevő üléseken. Az első és az elkövetkezendő héten még folytatódik az egyeztetési munka, hogy sikerüljön kielégítő megoldásra jutni. Természetesen még mindig van nagyon sok téma, amelyről beszélnünk kell, a különböző frakció álláspontját, frakciók álláspontját közelíteni kell. Bízom benne, hogy a legjobb megoldásra jutunk, és azt remélem, hogy jövő héten Strasbourgban majd lesz néhány óránk arra, hogy a fennmaradó 15-17 kompromisszumos javaslatról egyeztessünk, hogy július 11-én, 12-én tudjunk szavazni. Köszönöm mindenkinek a munkáját, árnyékjelentéstevőknek és a többieknek is köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadjuk a, megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, maximum három percre. Francisco Assis az első. Bien sûr, merci madame, je salue. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Korea úrnak a munkáját, nagyon komoly, intelligens munkát végzett kompromisszumos megoldások, koherens kompromisszumos megoldásokon dolgozunk, ez egy nagyon érdekes munka. Azt hiszem, hogy a kompromisszumos javaslatok hozzájárultak ahhoz, hogy sikerüljön közelíteni az álláspontokat az európai ítélethozatallal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy jó mód volt. Van egy aggodalmunk az európai vállalatok irányába tett elköteleződésünk kapcsolatban. Itt főleg az európai vállalatokról van tehát szó. Ez módosíthatja globális szinten a kapcsolatokat. Azt hiszem, hogy ennek mindenki tudatában van, nekünk főleg az európai vállalatokkal szemben van felelősségünk. Van itt egy fontos eh, kérdés a kompromisszumok, a 33-as kompromisszummal kapcsolatban, erről már beszéltünk, tehát a 33-as módosítással kapcsolatban van itt egy probléma, a bizonyítási teher megfordítása, ez egy olyan pont, ami személy, véleményünk szerint jogi szempontból komplex, nehéz kérdés, de megfelelő pillanatban még visszatérünk erre a témára. Egy általános megjegyzésem lenne zárásként ez az, hogy támogatjuk a jelentést, és nagyon hálásak vagyunk Koráó úrnak a e, konszenzusra törekvő munkájáért. Gratulálok a munkájához. Köszönöm szépen Ászisz úrnak. Most pedig az ALDE árnyék jelentéstevő nevében én szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki mindent megtett annak érdekében, hogy megegyezzünk ebben a témában. Most a kompromisszumokon dolgozunk, és nagyon örülünk, nagyon elégedettek vagyunk az eddig elért eh, megegyezéseknek. Kell. A jogilag kötő érvényű eszközön dolgozunk az emberi jogok védelme érdekében. ENSZ szinten megindult már a munka az üzleti tevékenység és az emberi jogok viszonyának szabályozása érdekében. A jogi segítségnyújtás biztosítása is nagyon fontos prioritás. Az álda véleménye szerint tehát a tagállami jogalkotás, a tagállami igazságszolgáltatást kell kihasználni az áldozatoknak nyújtott segítség érdekében, és stabil, ehhez ez a stabil igazságszolgáltatási rendszerre van szükség. Egyes harmadik országokban korrupció problémája merül fel, illetve visszaélések problémája. A polgári perekben a pereket illetően az Európai Bizottság már elfogadott bizonyos csoportos keresetbenyújtásra vonatkozó szabályokat, ezt mindenek során tiszteletben kell tartani. Az Európai Uniós bíróságokhoz való hozzáférés kérdése is felmerül, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ami a hatályja kapcsolatos megfontolásokat illeti, ez ezt el kell vetni, itt, tulajdonk, itt a harmadik országokban harmadik országokról van szó, amikor visszaélésekről beszélünk, az elszámoltathatóság hiányáról, nem csak az Európai Uniós vállalatokról kell beszélnünk, mert ez félrevezető lehet, sőt veszélyes is lehet az üzleti tevékenység szempontjából mert azt a képet keltheti, hogy csak a vállalatok az egyetlenek, amelyek emberi jogi jogsértéseket követnek el, és az emberi jogi védelem csak akkor valósulhat meg, hogyha nemzetek feletti elkötelezettség valósul meg. Különben e, ennek ha ez nem valósul meg, akkor a versenynek még nagyobb károkat okozunk és a harmadik országok piacáról ki is szorulhatnak az európai vállalatok. Köszönöm szépen a munkáját, és reményeink szerint sikeresen tudjuk majd lezárni a szavazást. Nincs más árnyék jelentéstevő itt most, illetve de Bruckner úr itt van. Elnézést, elnézést nem láttam. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, rövid leszek. Én a zöld frakcióhoz tartozom. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon kiemelkedő jelentés, és feltétlenül szükséges, és jó irányba tartunk, hogy ambíciózus kijelentéseket tegyünk a felelősségre vonatkozóan, a magáncégek felelősségére vonatkozóan, de jogi szempontból ez egy bonyolult ügy, mert ettől Szóval ez a dolog nem az EU kompetenciája, ezért körültekintően kell eljárnunk, mert a tagállamok jogaira is tekintettel kell lenni. De amit lehet európai szinten, azt meg kell tenni, és meg is tesszük. Fontos ez a folyamat. Lehet eredményeket elérni, remélem, hogy sikerülni is fog. Támogatjuk tehát az előadót, és Üdvözöljük a kezdeményezést. Köszönöm. Magner úr. Lennének még kollégák, akik meg szeretnének szólalni. Howitt úr, elsőként a szocialistáktól. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni az előadónak és Szeiszen kollégának is, aki ezt a témát vitte az iránymutatások tekintetében is ez egy nagyon jó jelentés, európai hangsúlyok vannak benne. A négyes kompromisszumban az emberi jogokról van szó, és a konszenzusról. Szerintem itt az EU iránymutatásainak pilléreit kéne védenünk. Sok területen jó a centralizáció, de nekünk csak ösztönzőket szabad megfogalmazni. Az ötös kompromisszum tekintetében egyetértek azzal, hogy a tudatosságot fejleszteni kell. Juncker és a holland elnökség elkötelezettnek tűnik az ellátó rendszer menedzsment mellett, amelynek része a felelősség is, de azért vegyük észre, azt, hogy miről beszél a többi európai intézmény, és próbáljunk velük összhangban fogalmazni. A 11-es kompromisszum belül támogatom a hagyományos remedy fogalmát. A külön képviselő 2008-ban már hivatalosan elmondta egy konferencián, hogy ezzel foglalkozni kell. A tanács megígérte, hogy minden ezáltal felmerülő aspektussal foglalkozik majd, de ez azóta sem történt meg. Viták zajlanak, de ha nem sikerül ezt a témát szabályoznunk, akkor a legsúlyosabb emberi jogsértésekkel szemben semmit nem tettünk, és akkor az egész dolog nem fog működni. Tehát nagyon egyetértek ezzel a kompromisszummal, a 12-es kompromisszum vonatkozásában. Ez a beruházók befektetőknek is egy erkölcsi kérdés. Igen, erkölcsi kérdés, világos. Valamennyien erkölcsi lények vagyunk, tehát ez nem mond semmit ez a mondat. Szerintem ezt ki kell innen venni, mert az erkölcs szintjén erről nem lehet vitatkozni, a jog szintjén viszont lehet, a befektetők számára ez persze gyakran csak egy gazdasági kérdés, és szeretik is ezeket úgy kezelni, hogy hosszú távon gazdasági előnyt is hozhat a felelősségvállalás, és ezt érdemes kiemelni hagyjuk meg nekik ezt a menekülőt, hogy ne erkölcsi alapon, hanem gazdasági alapon vállaljanak felelősséget. Támogatom a 19-es kompromisszumot, amely jól foglalkozik a jogalkotással. Elnök asszony felé pedig azt szeretném mondani, az Audi csoport kapcsán felmerült az önkéntesség és kötelezőség kérdése a nemzeti parlamentből voltak itt képviselők, Franciaországban, Svájcban is van ilyen probléma, és nyilván ön ezen saját hatáskörben is foglalkozhat, de talán érdemes lenne meggondolni, hogy nem kéne egy európai platformot létrehozni a nem pénzügyi jellegű jelentés tevés ügyének tárgyalására, mert ezt a vállalkozások sem elleneznék, és ha ezt jól csináljuk, akkor a elővigyázatosság kötelező elven túl konszenzust is tudhatnánk találni. Mert ha mindig a globális szintre hivatkozunk, akkor az európai szint kezdeményező kezdeményezése elhalványodik legyen európai kezdeményezés is a globális mellett, meg a nemzeti mellett, végre kell hajtani a nemzeti terveket, aggalmazkodni a globálishoz, és létre kell hozni egy európait. Tehát legyünk ennek tudatában, hogy hogy amikor majd erről szavazunk az előadó javaslatára, akkor ennek a szellemében tegyük ezt, és mondjuk el, hogy Európa hisz ebben, nem csak alkalmazkodik. Köszönöm. Thank you very much, <clears throat> Mr. Howitt, and now... And, uh, lesz. Köszönöm szépen, Howard úr. Most nem ezt már úr következik, parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az tevünk sajnos nem tudott ma eljönni, én helyettesítem. A nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a sok munkáért, a kiváló eredményért. Azt hiszem, a legfontosabb dolog az, hogy az alapértékekben meg tudunk egyezni, amelyek itt benne foglaltatnak a jelentésben. Az embereket felelősségre kell vonni, hogyha az emberi jogokat megsértik, és ugyanez vonatkozik a vállalatokra is. E, ezt meg kell valósítani nemzetközi szinten is, de az Európai Unió szintjén is. El kell azt a helyzetet kerülni, hogy európai cégeket megbüntessenek, ezért, de a harmadik országbeli vállalatok szabadon garázdálkodhatnak. Nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy mindez csak az európai cégekre vonatkozik. Azt kell elérnünk, hogy meg kell védenünk a vállalatainkat, hogy ne kelljen ki lépniük a harmadik országok piacairól. Köszönöm a kompromisszumos módosítókat, folytatjuk a munkát, megpróbáljuk egy olyan, megpróbálunk egy olyan jelentést kialakítani, amit a legnagyobb egyetértés kísér. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kora úr, kérem, hogy zárja le a vitát. Úgy látom, hogy nagyon nagy támogatottságot érvez a jelentése. Én személy szerint azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy hogy mindannyiunk irányelveinek ünneplése folyik itt. Nagyon fontos az, hogy konszenzus alakuljon ki arról, hogy jogilag kötelező érvényű szabályokra van szükség. Ez egy nagyon nagy előrelépés, hogyha ez a mandátumunk, hogyha kötelező érvényű szabályok vonatkoznak a vállalatokra, akkor egyértelmű az, hogy a jó vállalatoknak, hogy a jó vállalatok elfogadják a kötelező érvényű szabályokat, akik pedig nem, azoknak, azokról van egy erkölcsi véleményük. Köszönöm szépen, már nagyon régóta várjuk azt, hogy eljussunk ideig, ön következik. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket az észrevételeket. a konszenzus nem éri könnyű létrehozni, mert annyira széthúzóak voltak a vélemények. Az ECR, az ALDE és az EPP, EPP felvetése is re- reagálnék. Nem mindenki szólt hozzá, de az árnyékjelentéstevő ülése sok minden elhangzott. Az EU-s vállalatokról van-e csak szó. Nem szeretnénk kipécézni az EU-s vállalatokat, de nyilván először az európai cégekről beszélünk, mert az Európai Uniót képviseljük. Tehát az elsődleges célunk az, hogy az EU-s cégekkel legyen egyfajta párbeszéd, de valójában mindenkiről szó van. Csak azokkal kezdjük, akiket képviselünk. Nem szeretnénk senkit sem kipécézni. A célunk az, hogy az emberi jogi normákat az Európai Unióban lehető legjobban betartsák. Aztán a bizonyítás terhe. Ásziszt úr beszélt erről. Ez a 33-as kompromisszumban foglaltatik benne, természetesen. Szívesen figyelme vesszük a változás lehetőségét, Tehát amikor a 33-as kompromisszumhoz érünk, akkor valószínűleg megváltoztatjuk még a megfogalmazást. Buchner úrnak szeretnék köszönetet mondani. Tegnap az árnyék jelentéstevő ülésen sokat segített az ő hozzáállása ahhoz, hogy minden frakciónak sikerüljön egyetértenie. Azt hiszem, hogy ezzel a jelentéssel egy komoly lépést tehetünk előre. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, főleg a DROA albizottság számára. Köszönöm tehát mindenkinek az együttműködést, várom a következő ülést jövő héten. Thank you very much. Köszönöm szépen. Annyira zanzással fogalmaztunk, hogy most egy kis szünet következik. A következő napi, rend előtt meg kell, napi pont előtt meg kell várnunk a vendégeket. Ne, negyed óra szünet következik. Én nem megyek kávézni. Ha gondolják, tartsanak önök is a büfé felé.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 So, ladies and gentlemen, we... Kedves kollégák, folytatjuk az eszmecserét a halálra kis, kiskorúak témájában. Három szakértőnk van. Szaudarábia, Jemen és egyéb harmadik országokban megfigyelhető helyzetről fognak beszámolni a szakértőink. Catherine Hayen van itt, aki közép-keleti, észak-afrikai, pakisztáni területekért felelős organizátor, és kutatóként dolgozott, és sokat foglalkozott ezzel a témával. Helyen asszony beszámolójának része lesz Alitameszi vallomása is. akit halára ítéltek, emellett elnézést a kiejtésért, Olvatos Színpopula úr is itt van közöttünk, aki az Amnesty International szakértője halálbüntetéssel kapcsolatban Észak-Afrikai térségben. Most meg is adom a szót a szakértőinknek. Eh, Populár óra kezdjük, nem? Igen. Vagy ha asszony. Okay, so Mrs. you have a maximum of Köszönöm szépen, megadom a szót. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és nagyon örülök, hogy Ali Divászi is itt van, eh, emberjogi, Európai Emberjogi eh, Szervezet részéről aki részletesebb betekintést ad a szaudarábiai halálbüntetéssel kapcsolatban. Önök is tudják, hogy a kiskorúak halára ítélésének felfüggesztése egy elfogadott nemzetközi jogi szempont, de van még legalább öt olyan ország, amely még mindig végrehajtja a halálbüntetéseket kiskorúakkal szemben. Egyéb országokban, ahol a kiskorúakat bíróság elé citálják, ahol a halálbüntetésnek veszélyének annak kitéve, és akár meg is kaphatják a halálbüntetést, nem hagyják végre a halálbüntetést, például Egyiptomban. A beszámolomban meg fogom vizsgálni azt, hogy milyen kulcsfontosságú problémákkal nézzünk szembe. Megnézzük azt, hogy annak ellenére, hogy a végrehajtás tilalmát a legtöbb országban elfogadták, például a gyermekek jogával, gyermekjogi mm, egyezmény keretében például, és ezt rengeteg ország aláírta, miért fordul elő mégis az, hogy számos országban még mindig kivégeznek kiskorúakat, és aztán a szaudarábiai helyzetről fog beszámolni kollégánk, január másodikán végeztek ki egy kiskorút például, eh, Ali Eribet, akit sajnos, akinek az ügyét sajnos nem ismert eléggé részletesen a eh, végrehajtás előtt, a halálbüntetés végrehajtás előtt, és ezért is történhetett meg az, hogy kivégezték. Eh, még mindig vannak tehát olyan országok, ahol halálbüntetést végrehajtják kiskorúakon, hasonló problémákkal küzdenek ezek az országok, Szaudarábia, Irán például. Itt a problémák a, abból adódnak, hogy hogyan definiálják a kiskorút a, a jogban általában 18 év alattiakat tekintünk gyereknek. A Szaudarábia több nyilatkozatot is tett az ENSZ-nek, és többször is megígérte az ENSZ-ben, hogy nem fognak kivégezni ki, végezni korúakat, de tudjuk, hogy még mindig nagyon, még mindig többször előfordul ez. egyes esetekben a bíró dönt úgy, hogy nem tekinti gyermeknek az elítéltet, akkor sem, hogyha még nincs 18 éves, és vannak olyanok, akik meg sem indokolják ezt, hanem egyszerűen ignorálják azt az egész kiskorúságot, és halára ítélik a személyt. Egy más országokban, mint például Pakisztánban vagy Jemenben, a probléma nem annyira abból, ered, hogy hogy a jogban ne szerepelne a kiskorúak halálbüntetésnek végrehajtásának tilalma, hanem abból ered, hogy nem világos, hogy ki nek kellene profitálni ezekből a, ezekből a jogszabályokból. Pakisztánban is például nincsen születési anyakönyvi kivonat, nincsenek személyigazolványok sok esetben, a gyerekekről nem lehet tudni, hogy mennyi idősek, és nem világos, nem lehet bizonyítani azt, hogy az elkövető személy kiskorú. Ezért ezekben az országokban itt van szükség reformokra, és itt van szükség politikai szándék kialakítására annak érdekében, hogy elérjük azt, hogy a fiatalkorúakat ne végezzék ki. A definíció homályossága, illetve a bizonyítás homályossága vagy lehetetlensége a probléma. Az államok a hazai jogszabályalkotás homályosságát eh, használják ki. Azt mondják, hogy természetesen nem végeznek ki kiskorúakat, de akit kivégeztek, az nem kiskorú volt, és hát ez eh, aztán szítja a vitát. Alinak átadom a szót, hogy Szaudarábiáról beszéljen részletesebben, és aztán én kitérek, visszatérek Pakisztánra, és beszélek majd arról, hogy milyen stratégiákat alkalmazhatna az Európai Unió és az Európai Parlament ezen a területen tessék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt szólhatok, miután nagy eh, tám, tám, támogatást kaptunk az Európai Parlamenttől, főleg 2015-ben, amikor Ali eh, Mamor esete volt az egyik leghíresebb eset Szaúd-Arábiában. Eh, köszönöm mindenkinek, aki október, 2015. októberében támogatta ezt az állásfoglalást és még további támogatásra van szükségünk önöktől, főleg Ladif eh, számára és a kiskorúak számára. 2015. októberében kezdeném. Ez összefügg tehát eh, a mi témánkkal. Európai, az Európai eh, Parlament Alia River kapcsolatban kiadott egy állásfoglalást, és ez volt az az időpont, amikor a szaúd-arábiai emberjogi ügy behatóbb vizsgálatára sor került, illetve a kiskorú kivégzésének vizsgálatára Szaúd-Arábiában. Azóta sajnos négy kiskorút végeztek ki, ezután az időpont után, a mai napig, és itt van nyolc kiskorúnak a neve, akiket bárhol, bármikor kivégezhetnek Szaúd-Arábiában. El kell, hogy mondjam, hogy Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A legnagyobb probléma a Szaudarábiában az az, hogy a bíró még akkor is, hogyha nincsen az átházér arab fogalomnak megfelelően, még akkor is, hogyha nem került sor bűncselekményre, a bíró dönthet büntetés mellett az Alkaszász egyes bűnesetekre alkalmazott kifejezés az iszlám jogban, és ez bizonyos specifikus ítéleteket takar, egy olyan típusú ítéletet vagy büntetést, amely megfelel a bűn, e, bűnnek, a bűncselekménynek. Az Altazir lehet néhány hónapos börtönbüntetés, lehet valamilyen más ítélet, valamilyen típusú büntetés, de az nem jelent azonban egy maximális nem, e, még a legsúlyosabb bűncselekményben sem e, jelent ez egyértelműen halálbüntetést, 47 kivégzése került sor, köztük négy kiskorúra. A hivatalos indoklás szerint ők 19 évesek voltak. Az Arábiában a eh, kivégzés oka lehet az, hogyha valaki fegyveres rablást hajt végre, de ez nem jelenti azt, hogy a e, bíró nem használhat más indokokat, vagy más okokat. Jelen pillanatban még nincsen, e, minden pillanat, jelen pillanatig még nincs um, vádlista Szaudarábiában, Ahogy említettük, Ali Al-Rib esetét is kiskorú volt az elkövetés időpontjában. 2011-ben a mm, gimnázium utolsó évében volt, középiskola utolsó évében, most meghalt azért, mert részt vett ezekben a tüntetésekben. Eh, Ali Alrib megkínozták, és eh, így jutottak a tanúvallomásához, de nem kapott ügyvédet például. Egy egyéb kiskorú, egy Mustafa Abkar, egy további kiskorú, eh, aki nem szaúd-arábiai állampolgár, 14 évesen tartóztatták le. A 47 kivégzetből ő a legfiatalabb kivégzett. Mustafa Abdar gyermek volt, és azt mondták neki, hogy Mekkában járjon vallási iskolába. ezt az iskolát támadták meg, Mustafát elfogták ott valaki mással együtt, kiskorú volt, nem tudta, hogy mi történik körülötte, nem értette, hogy miről van szó, ő csak azt mondta, hogy ő, ő de csak a Koránt tanulmányozza itt, és az iszlám iskolába jár, és ezután kivégezték. Szaudarábia nagyon sok dokumentumfilmben szerepelt annak idején. Mustafa Abkard, mint, mint az Al-Qaida gyermekének tekintették. De fogalmuk sincs arról, hogy mi történik velük. Mustafa az olyan áldozat, akit a szaudi kormányzat terrorista jelöltnek tekint, pedig semmit nem tudnak bizonyítani arra vonatkozóan, hogy ő részt vett volna bármilyen terrorista szervezkedésben. Aztán felhoznám Ari Arvach ügyét is, és utána befejezem. Ali Arvach a Mohamed bin Naif intézetben végzett, és amikor Szaudarábiában felmerült a terrorizmus problémája, akkor iskolákat nyitottak arra, abból a célból, hogy terrorista ellenes képzést nyújtsanak. Három hónap iskolázás után kiváló eredménnyel végzett, és teljesen tiszta volt nyilván az agya mindenféle terrorista hatástól, sőt, és egy erkölcsös, normális ember volt, és az átképzés után az iskola maga bizonyította, hogy ő már nem terrorista, de utána mégis kivégezték, pedig hát így önmagának mondott ellent a, a szaudi igazságügyi rendszer, amely ugye beutalta őt egy ilyen terror, terrorista neutralizációs tanfolyamra. Köszönöm szépen. Catherine Heinen nek, hogy elmondta ezeket az eseteket. Most Papula úrnak adok szót, 12 percet tudok adni önnek. Köszönöm szépen, és azt a lehetőséget is, hogy megszólalhatok itt. Az Amnesty International globálisan ellenzi a halálbüntetést, függetlenül a körülményektől, a bűn, bűnösségtől vagy büntelenségtől. Minden kivégzési módszert ellenzünk, a legalábbisnak mondottakat is világszerte. Ez az emberi jogok nyilatkozatában van benne, hogy emberi életet nem lehet kioltani, és ez nem büntetés. Persze a világ nem így néz ki, de történt előrelépés az utóbbi 40 év során, és először kevés ország végül egyre több ország törölte el a halálbüntetést. Más helyütt viszont tömegesen végeznek ki még mindig embereket. A nemzetközi jog csak akkor engedi meg a halálbüntetést, hogyha a legsúlyosabb bűnökről van szó, a tudatos célzott gyilkosságról, tömeggyilkosságról. A nemzetközi jog is egyébként tiltja egyébként globálisan a fiatalkorú elkövetők kivégzését, bármit is kövessenek el, 18 évnél húzza meg ezt a határt a nemzetközi jog, és a hatos cikk azt mondja ki az ide vonatkozó jogszabályban, hogy a halálbüntetés nem lehet kiszabni 18 évesnél fiatalabb személyre, és van az gyermekek védelméről szóló megállapodás is, amelynek a hetedik cikke mondja ki, hogy sem halálra, sem életfogytiglanra nem lehet ítélni fiatal és gyermekkorú elkövetőt, sok év alatt a, a fiatalkorúak kivégzése elleni mozgalom annyira erős lett, hogy és a nemzetközi jogban is ez benne van, hogy ez végül is visszaszorult, de a tiltások ellenére egyes országok továbbra is gyakorolják ezt. Szaudarábia és Jemen a, a két legfőbb bűnös, ahol ezt a gyakorlatot folytatják. Szaúd-Arábiában olyan bűnökért is halára lehet ítélni, még akár kiskorúakat is, amelyek a nemzetközi jogban eleve fel sem merülnek, mint ok. És a nemzetközi normáknak semmilyen módon nem felel meg ez a két ország a halálbüntetés tekintetében. Szaudarábiában gyakran titokban folytatják le a bírósági eljárást, és gyakran csoportosak a kivégzések, és nem teljesen átlátható a döntéshozás. És akár csak hitvallásuk alapján is halára lehet ítélni embereket meghallgatás, védelem nélkül. Ali Mohamed Al-Nimri példája kiváló példa erre. 2014-ben a Jeddai Bíróság Ali al nimrod ott halál büntetésre ítélte. Kormány ellenes tüntetés, államellenes tevékenység, miatt. És ráadásul mindezt csak arra lapozta a vád, hogy Elnimri aláírt bizonyos nyilatkozatokat, és megkínozták, halálítélték, és a bíró nem vizsgálta ki a körülményeket. 17 éves korában tartóztatták le, Először a titkosszolgálat hallgatta meg, annak a börtönjébe került, Kelet-Szaudarábiában, Damamban. Nem volt jogi támogatása, kínoszták, és abuzálták a titkosszolgálat tisztjei, hogy kikényszerítsenek tőle egy vallomást, utána átvitték egy fiatalkorúak börtönébe, aztán visszakerült a titkosszolgálat Damani börtönébe 18 éves koráig. Az Amnesty International két másik emberről is tud, akik a bűnelkövetésekor nem voltak még 18 évesek, Al-Mahum és Abdullah San al akik 2012. májusában tartóztattak le, mindketten 16-17 évesek voltak, és halára ítélte őket a Riadi Speciális Bíróság az előző esethez hasonló vádak alapján. A fiatalok elmondták, hogy valomásukat kínzással kényszerítették ki, de a bíró nem rendelt el mégsem vizsgálatot, elfogadta a vallatók vallomását, és nemzetközi felháborodás követte ezeket az ügyeket. Nem végezték ki még őket, de továbbra is érvényes a halálbüntetésük. Aki a bűnelkövetés idejében, idejekor még nem volt 18 éves, erre például a sri lankai két fiatal esete is, akik ugyancsak Szaúd-Arábiában kerültek bíróság elé, és utólagosan meghamasították a bűnelkövetés dátumát, hogy nagykorúanak minősüljenek. Pedig ö, bizonyítható volt a védelem számára, hogy még kiskorúan követték el a bűncselekményt, ö, hamis volt az útlevelük, és először is hamisítás miatt is elítélték őket, és mivel vitatott volt a, az elkövetés időpontja, a Szaudarabiai Bíróságnak minimum a két teljel kellett volna élnie, és nem lett volna szabad elrendelnie kivégzést. Jemen Szaudarábiától eltérően aláírta a gyermekek védelméről szóló nemzetközi egyezményt, amely egyértelműen kimondja a fiatalkorú elkövető kivégzését. Ezt tiltja. És a 31-es cikke a jemeni büntetőtörvénykönyvnek is kimondja ugyanezt, és noha Jemenben sok jogalkalmazási gyakorlat javult az évek során, az ottani bíróságok továbbra is kiszabnak halálbüntetést kiskorúakra, a saját BTK-juk ellenére. És persze most, hogy ilyen súlyos ö, ö, csaták zajlanak a hutik és a kormány között, és civil polgári, polgárháború állapotában van az ország, most aztán pláne eh, bőven vannak esetek, ahol ö, eh, sérülnek ezek a jogok. Az Amnesty International azonban már korábban is értesült legalább 18 vagy 80 ö, eh, fiatalkorú halálra ítéléséről, és az az Abdullah ügye ö, lett különösen híres ezek közül. A bíróság az ő esetében nem ismerte el, hogy ő 18 év alatti volt az elkövetés időpontjában, pedig minden tény ezt igazolta, hiszen tudva levő volt, hogy 88-ban született, és 2004-ben történt a bűnelkövetés, amikor 16-16 éves volt csak. Mégis kivégezték 2012. novemberében. Az Amnesty International arra szeretné ösztönözni az Európai Uniót, hogy Jement és Szaúd-Arábiát és más országokat, ahol továbbra is van halálbüntetés, pláne kiskorúak halálbüntetése, hogy gyakoroljon ezekre nyomást, hogy ezt a gyakorlatot szüntessék meg, mert minden nemzetközi jognak, egyezménynek ez ellentmond. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Populusz úrnak ezt az előadást. Antonis Alexandridis következik, aki a, a külügyi szolgálat emberi jogi osztályánál dolgozik, és a halálbüntetés elleni harccal foglalkozik. Először köszönetet szeretnék önnek mondani, mert tudom, hogy nem sokára Aténba, fog, Aténba fogja folytatni a munkáját. És nem csak köszönetet szeretnék mondani, hanem hadd mondjam el azt, hogy mennyire nagyra értékeljük a elkötelezett munkáját, illetve hogy közös munkánkat mennyiben el, szeretnék azt is elmondani, hogy közös munkánkat itt a parlamentben nagyban segítettek. Köszönöm, öt perce van. Köszönöm. Azt hiszem nem fogok tudni okosakat mondani, mert annyira elérzékenyültem. Ez a téma sajnos rendkívül aktuális most is. A fiatal korúak halálbüntetése a minimum normák legnyilvánvalóbb tiszteletben nem tartása, az ICCPR-nek sem a betűjét, sem a szellemét nem tartja be. Világszerte rendkívül sokan aláírták a gyermekek jogairól szóló egyezményt, de sokan ezt nem tartják be. Négy és fél éve dolgozom együtt ezzel az e, intézménnyel, illetve az Amnesty International-el. Kiváló információt szolgáltatnak, e, brilliánsak az ajánlásai, hiányozni fog a jövőbeni munkám során ez a kontakt. Teljes mértékben egyetértek az önök értékelésével. A fiatalkorok halálbüntetés eltér országról országra. Jemenben kapacitás probléma van, Pakisztánban nem annyira ez a gond, ott félre söpri, félre söprik ezt a kérdést azzal, az érvel úgy mond, hogy a terrorizmus ellen harcolnak, illetve, hogy katonai bíróságok elé állítanak polgárokat, civileket, illetve sokan kérdéseket támasztanak azzal kapcsolatban, hogy az illető személy éppen fiatalkorú vagy nem. Az Arab Liga kartájának értelmében gyermeket nem lehet sem halálbüntetés, nem lehet halálbüntetésre sújtani, sem életfogytiglanra ítélni, de gyakorlatilag a tagállamok, az Arab Liga tagállamai úgy hozzák, úgy olyan BTK-t írnak amilyet szeretnének, tehát szabadon alkalmazzák ezt. Iránról sem szabad elfeledkezni, ott is nagyon aggasztó a helyzet. Az ő büntető törvénykönyvünk rendkívül problematikus. Azt írja például, hogy a bíró halálra, halálbüntetésre sújthat egy gyermeket, hogyha úgy gondolja, ha úgy ítéli meg, hogy a gyermek képes arra, hogy a jót és a rosszat megkülönböztesse. Delegation in particular have worked um, incredibly well. Az unicef is nagyon jó volt az együttműködésünk, ezt is leszeretném szöveg, szögezni. 2013-ban egy négy éves programot kezdtünk el, ez még mindig tart, és, egy, és azt is megpróbáltuk elérni, hogy a jemeniek anyakönyvezzék a született gyermekeket. Jelenleg a korúak 17%-át anyukönyvezték Jemenben. Szanában és sikerült lobbizni a jemeni elnöknél. Elérte a delegációnk, hogy 52 esetben, halálbüntetés gyanús esetben a legfelsőbb bírósághoz fordult az elnök. Aztán azért is lobbiztunk, hogy a kisebb, hogy a kiskorúak kérdésével foglalkozzon egy törvényszéki orvosi bizottság is, és szintén ők együtt működnek a legfelsőbb bírósággal. Ez számukra prioritás. Pakisztánban a Pakisztánra vonatkozó kérdésekben azt mondhatom el, hogy egyetértek az önök értékelésével. Önök nagyon élesen kiálltak a halálbüntetés eltörlése mellett. Természetesen ez kapcsolódik a GSP plusz rendszerhez. A nyomásgyakorlást folytatni kell. Arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy vannak hasonló esetek, Safkat Hussein például, magas szintű nyomásgyakorlás történt itt, levelet írt Mogherini asszony a pakisztáni külügyi tanácsadónak. Szaúd-Arábiában is elég szörnyű a helyzet, kétségbejtő. Annak gyakorlatilag nulla esélye van, hogy Szaúd-Arábia eltörölje a halálbüntetést, vagy legalább egy moratóriumot vezessen be. De a minimum sztenderdeket, az természetesen továbbra is számon kérjük tőlük. Álzacher Daud Almarhun és egy harmadik személy esetében szeretnénk kérjük azt folyamatosan a szaudi hatóságoktól, hogy halasszák el a halálbüntetés végrehajtását, hiszen ez nem megengedhető a fiatalkorok esetében. Szaúd-Arábia Szaudarábiát próbáljuk arra rávenni, hogy jogalkotás és igazságügyi reformot hozzanak létre. Jelenleg nagyon komoly gondok vannak a büntetőjogi rendszerben. Szaudarábiában túlságosan nagy a döntési jogköre a bírónak. Egyébként diplomatáink figyelemmel kísérik a perek lefolytatását is. Itt is a jogsértésekre figyelünk oda. Irán, Iránnal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy elképzelhető, hogy emberi jogi párbeszédé nyílik majd a halálbüntetés kérdésében, ez prioritás számunkra, és természetesen az egyes számú prioritásunk ezen belül az, hogy a fiatalkorúk esetében ne történjen meg a halálbüntetés végrehajtása. Egyébként a civil társadalommal nagyon jó az együttműködés ebben az országban, sem érmez folytatódik. Köszönöm szépen, köszönöm az együttműködést Nagy öröm volt számomra, hogy a droás kollégákkal, a titkárság tagjaival együttműköd, együttműködhessek. En, nagyon örülök ennek, és erre mindig vissza fogok emlékezni életem során. Köszönöm szépen, Alexandrinis úr! Sok sikert kívánok! Most van még néhány percünk. Nem tudom, hogy a kollégák szeretnének-e kérdést feltenni. Tényleg csak pár percünk van, mert 12.30-kor vége az ülésünknek. Lochbier asszony jelentkezett elsőnek. Buchner úr és Demes Máker. És Rodríguez asszony is. Parancsolok, Béler asszony. Just... Köszönöm szépen. Ez e, eszembe jutott, hogy amikor Jemenről készítettük a jelentést 2013-ban, e, Préda úrral és Hawit úrral a Szánai e, börtönt is felkerestük. Négy e, kiskorúval beszéltünk, akik a halálbüntetés végrehajtására vártak. Itt elhangzott, hogy a nyilvántartásba vétel folyik, de azt gondolom, hogy ahogy el is hangzott, ez egy rémálom. Hogyha valaki olyan országban él, ahol nincs születési anyakönyvi kivonat, kivonat, az emberek nem tudják bizonyítani, hogy hány évesek, a bíró dönthet így is, meg úgy is. A kérdésem a következő, az én értelmezésem szerint egyes Európai Uniós tagállamokban A Szaúd, eh, arábi, a arábiai érvelést eh, egyesek elfogadják, mely szerint eh, egyes kiskorúakat a Szaúd arábiai jog szerint felnőttnek tekintenek. Mely tagállamok fogadják ezt el? Ezt tisztázni kellene. Illetve ahogy az Amnesty International ehm, szakértője is utalt rá, a probléma, ami a bevándorlókat, bevándorlókat is érinti Szaúd-Arábiában, az lehet, hogy az az, hogy lehet, hogy hamisított papírjaik vannak, utazási papírjai, dokumentumaik vannak. Kérdezem az IAS-től, hogy követik-e ezeket az ügyeket, és van-e független vizsgálat ezzel kapcsolatban. Illetve, hogyha Alexandrinus úr, eh, ha megengedi, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy már nem dolgozik itt, vannak egyéb halálbüntetésre vonatkozó kérdéseim, az októberi állásfoglalásban szerepelnek ezek. Ahogy elmondta, ezeket fontosnak tartja ön is. Az állásfoglalásunkban eh, az e IAS felé azt mondtuk, hogy hogy azok az országok, eh, ahol a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért vannak eh, halál, van halálbüntetés, ezt el kell törölni. A technikai segítségnyújtás, kapacitásépítést segítenünk kell eh, a kábítószer ellenes politika mm, segítésére. Kérdezem, hogy ezt eh, követték-e, ezzel kapcsolatban van-e eh, megjegyzés, illetve az európai, az állásfoglalásunkban azt mondtuk, hogy iránymutatást kell adni a, a halálbüntetés és megszüntetésével kapcsolatban tudatában annak, hogy sok európai állampolgár is lehet abban a helyzetben, hogy halálbüntetés végrehajtására vár. Köszönöm, Bruckner úr. Iránt nem annyira emlegetik, ez furcsa számomra, holott világszinten a legmagasabb aránya van itt a kivégzetteknek. Említeni szeretnék valamit, én most erre az ülésre nem igazán készültem fel. Találkoztam egy egy lányjal, egy fiatal lányjal, akit megerőszakoltak, ő, ő ellenkezett, késsel támadt a megerőszakolójára, őt a vállán megsértette, és számomra érthetetlen okokból ez a támadó belehalt a sér, sérülésébe. A lányt, ha jól emlékszem, 17 évesen ítélték halára és végezték ki. Emlékeztetni szeretnék arra, amit a Lokpiller asszony is mondott Iránban, fiatalokat kábítószer bűncselekmények miatt is halára ítélik. Ez regionális szinten nagyon különböző szinteket ér el, főleg dél-keleti részeken, tehát etnikai politikát is folytat Irán ezzel az eszközzel. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Még egy kérdésem van. Mi a helyzet Ibrahim Halavával? Már korábban fordultunk az EKS-hez, változott-e itt valami? Tudunk-e ezen a területen valami változásról? Köszönöm. Köszönöm szépen a Bokner úrnak, Demes Máker úr következik. Köszönöm szépen. Én szeretnék köszönetet mondani az előttem szólóknak. A legtöbb kivégzésre Iránban kerül sor, és a legtöbb kiskorú kivégzésére is. Irán a nemzetközi diplomácia színterére visszatért, úgyhogy itt az ideje, hogy az országra ebből a szempontból nyomást gyakoroljunk. Mindent ki kell használnunk eh, arra, hogy az ilyen eh, szörnyű emberjogi jogsértéseket eh, pelengére állítsuk, főleg a kiskorúak kivégzését illetően, és a helyzetet javítsuk. Önök ön úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió az rendelkezésére álló eszközöket megfelelően használja, kihasználja, és milyen szerepet várnak el az Európai Uniótól. Én sokkal nagyobb elkötelezettséget várok az Európai Uniótól. Még egy második kérdésem is van a vendégeink felé. Az Európai Bizottság az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszközön keresztül azt segíti elő, hogy a harmadik országok a halálbüntetést megszüntessék. Ezt az eszközt ön hogy értékeli? Ami Szaudarábiát illeti, én nemrégiben egy delegációs úton voltam Szaudarábiában, és tudom, hogy mennyire nehéz a helyzet, ami az emberjogi vitát illeti, hogyha ott beszélnek az emberjogi definícióról például, meg lehet állapítani azt, hogy az emberek az a benyomása, hogy más bolygón él. Ban Ki-moon főtitkár egy szaudi herceggel folytatott eszmecserét, miután Abdullah elleni halálbüntetést végrehajtották, erről itt is szó volt, az ön tudomása szerint ez vezetett valahova? Hogy áll a helyzet? Köszönöm szépen, Rodríguez asszony, az utolsó perc az öné. Nagyon nehéz lesz önöknek válaszolni a kérdésekre de adok 3-4 percet. És a pakisztáni nagykövetségnek is megadom majd a lehetőséget. Röviden szeretnék hozzászólni, a legfontosabbakat mert elmondták a kollégák. Először is köszönöm. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak minimális elvárt sztenderdekkel kell rende, elvárási sztenderdekkel kell rendelkeznie harmadik országok felé az emberi jogok betartása eh, szempontjából, és nem csak a, a kiskorúakra vonatkoztatva. A kérdésem egyszerű. Miért nincs több megfigyelési misszió, eh, küldöttség Ezekben az országokban például Szaudarábiába vagy Iránba? Köszönöm szépen. Muhammad Halid Hamali úr, egy percet tudok adni, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget ad nekem is. Csak néhány dolgot szeretné, dologra szeretnék kitérni, amit elhangzott a tisztelt házban a kiskorúakra vonatkozóan. the claim of uh, the Shafqat Hussain was uh, never claimed at uh, az egyik uh, kivégzettel kapcsolatban uh, megállapították, hogy 23 éves volt, amikor elkövette a bűncselekményt, um, és ezért megalapozatlannak tekintették a vádakat. és egyes bizonyítékokat pedig elnézést mondja az elnök, lejárt az egy perc, még tíz másodpercet tudok adni. Olyan sok kérdés merült fel, igen, de a kérdést a szakértőköz tették fel, hogyha szeretne bármilyen írásbeli nyilatkozatot átadni a titkárságnak, akkor ezt szívesen fogadjuk. Köszönöm. Köszönöm mondja az elnök. Alexandridis úrnak adom meg a szót, két percet tudok adni az önhöz intézett kérdések megválaszolására, és utána szakértő. Um, um, as far as the question of by Mrs. Lochbiller. Ami Lochbiller asszony kérdését illeti, a drogellenes stratégiában feltételesség van benne, hogy mikor segítünk a drogellenes küzdelemben, emberi jogi kitéltel is van benne. Emlékeztetném arra, hogy a heroin útja programot ez, ezért kellett befagyasztani Afganisztánnal, Iránnal, mert rájöttünk, hogy segítségünk révén még több halálos ítélet születik. Az ELS-nél a drogellenes stratégiája felelős kollégáim egyre jobban rájönnek arra, hogy hasonló országokkal, mint Malázia és Szingapúr, nagyon körültekintően kell eljárni, mert a drogellenes küzdelemben benne lennénk, de hogyha tömeges kivégzések az eredmény, akkor ezt nem tudjuk folytatni. Iránban 75%-a a kivégzetteknek ö, mm, droggal összefüggésbe hozható bűncselekményt követett el, de sokan közülük csak fiatal összekötők, futárok, tehát és ha őket igazságosabban ítélnék meg, szigorúan, de nem halálbüntetéssel, akkor tudnánk folytatni az együttműködést. De így, hogy fiatalkorúakat végeznek ki, nem jogász voltam magam is. Pakisztán kapcsán mindig kísért egy latin kifejezés, in dubio libertatis", ha kétség van, akkor szabadon kell bocsátani a vádlottat. Tehát nekünk kell bizonyítani a bűnösséget, nem neki az ártatlanságát. Köszönöm szépen. Most egy-egy percben megadom vendégeinknek a szót. Papulos úrnak, hajamasszonynak asszonynak tessenek parancsolni. Összefoglalnám egy kicsit, hogy, hogy mit gondolok. Egyetértek az értékelésükkel, különösen Irán vonatkozásában. Igen, Iránt is említeni kell ebben a körben ahol a legtöbb kivégzés van, és a fiatalkorúak is súlyosan érintettek. 2005 és 2015 között az Amnesty International 73 fiatalkorú elkövető kivégzéséről szereztek tudomást, és ezért az EU-nak irára is nyomást kéne gyakorolni, és minden diplomáciai erejét labba kéne vetnie hogy ez ne folytatódhasson így. Ezt minden nemzetközi jogegyezmény világosan tiltja, és és az Irán ezt alá is írta, illetve több megállapodást aláírta, amelyben az explicit benne van, úgyhogy kutya kötelességük lenne tartani magukat ehhez. Köszönöm szépen. Egy perce van, parancsoljon, kérem, és válaszoljon. Köszönöm szépen. Alexandri Nilis úrra reagálnék. Szaudarábiai perek nyomon követésével kapcsolatban. Önök sajnos csak az emberi jogi esetekre koncentrálnak, Nagyon nagy média lehetőséget kapnak ők, de egyéb esetekben terrorizmus vagy más vádaknál egészen más a helyzet, sokkal bonyolultabb volt. Aztán még egy dolog. Ezt a programot nem igazán értékelik ki. Szaud-Arábia úgy érzi, hogy az, ők, az ő rendszerük megfelelő, tehát nincs megfelelő feedback. Szeretnénk ezt a mechanizmust javítani, hiszen ez nagyon fontos. Még egy dolog Szaudi-Arábiával kapcsolatban. Elég sok bizonyítékunk van arra, hogy alapvetően politikai természetű a kiskorúak való büntetés végrehajtás, halálbüntetés végrehajtás, tehát egyáltalán nem jogi természetű dologról van szó. Még egy válasz Rodríguez asszonynak szükség van-e gazdasági szankciókra Szaudarábia jelenik? Kérem, ezt ne tegyék. Nem szeretnénk, hogyha nem szeretnénk, hogyha politikai nyomásgyakorlás, vagy ilyen típusú nyomásgyakorlás történne, hiszen az a civil lakosságra lesz először is hatással. Mi fogjuk tehát ennek meginni a levét, de nekünk semmiféle hatásunk nincs arra, hogy a politikai döntéshozók mit tesznek. Elnök, köszönöm. Hájem asszonyt fogjuk most meghallgatni. Köszönöm. Iránról már nem fogok beszélni, mert a kollégám ezt már említette, és tudom, hogy késésben vagyunk, de egyetértünk abban, hogy ez mindenképpen prioritást élvező ország, azonnal foglalkozni kell azzal, hogy ott mennyi halálbüntetést hajtanak végre. Nagyon fontos a jogsegély ebben az országban. Aztán Lochbiner asszony felvetése, hogy a tagállamok elfogadják-e azt, amit Szaudarábia vagy más országok mondanak, tehát, hogy a helyi, a helyi jogszabályok értelmében a fiatal korúak is felnőttnek számítanak. A szaudi törvényekben, az iráni törvények értelmében a bíró eldöntheti, hogy a szóba forgó 18 éven aluli megfelele a nagykorúség követel, követelményének. De a valóság az, hogy a bíró nem él ezzel a döntési jogkér, jogté, jogkörrel, sőt, ignorálják ezt a kérdést, és ilyen feltételek mellett vissza kell térni a helyi jogszabályokhoz, ez megvan Szaúd-Arábiában, és gyakorlatilag minden esetben az az érvényes jogszabály, hogy azt számít fiatalkornak, aki mi nem ért el a 18 éves életkort. És nagyon fontos az, hogy ezekben az országokban elérjük azt, hogy eleget tegyenek nemzetközi kötelezettségeiknek, tehát a halálbüntetés tiltásának a kiskorúak esetében. Amikor ezek az érvek előjönnek, tehát hogy a helyi jogszabályok értelmében valaki felnőttnek számít már, tehát nagykorúnak számít már. Nos, minden egyes EU-s tagállam számára az mindenképpen pejoratív, hogyha ezt elfogadják ezt az érvet. Kivéve, hogyha az ítéletben volt valami furcsaság, most nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen, ne keverjük a dolgokat, ne használhassa a szaudi fél ürügyként azt, hogy a helyi törvények mást írnak elő. Elnök, köszönöm szépen, hogy ennyire lényegre törő volt. Zárszóként annyit mondanék, hogy sokszor elfelejtjük azt, hogy a 18 év alattiak gyermekek. Amikor a gyermekszót használjuk, általában másra szoktunk gondolni, de a gyermekek jogairól szóló egyezmény értelmében, aki még nem ért el a 18 éves életkort, az gyermek. Tehát a gyermek érdeke az első számú érdek. A halálbüntetés és a kivégzés témájában egyetértünk, az egyik legfőbb célkitűzésünk itt az európai intézményeknél, hogy ezt megállítsuk. Köszönöm a szakértőknek, hogy mélyebb betekintést nyerhettünk a helyzetbe, hogy többet megtudtunk a jelenlegi fejlemények, a jelenlegi helyzetről. Köszönöm még egyszer a külügyi szolgálatnak, és köszönet a kollégáknak is a kérdésekért. Köszönöm. Ezzel lezárom az ülést, vagy van valami észrevétel, vagy amit be kell jelentenem? Igen, igen, a következő ülés időpontja. Július 13-án 9 órakor lesz szakbizottságunk következő ülés.